Az elnök. Kedves kollégák, alig egy hete van annak, hogy egy hete a plenesen kifejeztük aggódásunkat a szíriai helyzet súlyossága miatt. A szíriek szenvednek, ők túszai egy játszmát.